entrance was closed. Okay, very good. Okay. Uh, so, liebe Kollegen und Kolleginnen. Kedves képviselőtársak, kezdjük hozzá. Befutott vendégünk is. Egy elrejtett szobában rátaláltunk. A napirendre pillantva, ha nincs módosítani való ezen, és elfogadjuk, akkor gyorsan neki is foghatunk az első pontnak elfogadjuk a naprendet. A második pont, elnöki közlemény gyanán csak arról adnék számot, hogy volt koordinátor ülésünk, e héten rendkívül ülést tartottunk, hogy döntsünk arról, vajon az eddig megtervezett aténi látogatás időpontot fenntartjuk-e vagy sem. Felmerült igény annak, hogy, hogy halasszuk el ezt az utazást, mert éppen azon a napon, kilenckor a szakszervezetekkel kéne találkoznunk, ám aznap délben egy 24 órás általános sztrájkot indítanának, sőt döntöttek erről. A két legnagyobb görög szakszervezet, három millió taggal bírnak ők ketten. Tehát ő, e, e sztrájk miatt úgy döntöttem, hogy inkább elhalasztanám ezt a kiutazást, a koordinátorokkal megvitattuk, és a végén arra jutottunk többségi döntéssel, tiszta, demokratikus módszer alapján, hogy egy hónappal elhalasztjuk ezt az utazást. Tehát március 22-én, 23-án utazunk Aténbe. Továbbra is fontosnak tartjuk ezt az utat, és jó kilátásunk van arra, hogy magas szintű partnerekkel tudunk majd tárgyalni, tehát továbbra is gyümölcsözőnek ígérkezik ez a találkozás. Azonban azt nem vállalnám elnökként sem, hogy egy sztrájk okozta felfordulás közepén, akár utcai csatározások közepén találjuk magunkat, vagy egy görög belpolitikai viszály ba belekeveredjünk valamiképpen, mint Európai Parlamenti Delegáció. Nagy örömmel mutatom be önöknek de Gaulle asszony, az Európai Bizottság részéről, aki késznek mutatkozott arra, hogy ma bevezesse a tárgyalandó témánkat, ami nem más, mint a versenyképesség javítása az Európai Unión belül, kéz a kézben a gazdaság fenntartható fejlődésének erősítésével. Mindezt annak fényében, hogy a 2020-as stratégia ambiciózus célkitűzéseit tartani kívánjuk. A, si a sikerhez az kell, hogy megtaláljuk az utat egy elfogadható gazdasági növekedési pályához, mert ha ez nem sikerül, akkor nem csak, hogy a 2020-as stratégiát nem tudjuk teljesíteni, hanem az államadóságokat visszaszorítani sem nagyon tudjuk majd, és ezáltal az euróválságot sem tudjuk hosszú távon fenntarthatóan megoldani, hanem az újra és újra felüti majd a fejét a következő években. Ez meg egyetlen tagállamnak sem érdeke, független attól, hogy az illetett államnak az államáztatása túlfeszítette, és ebben most vagy sem. Ez tehát a mai témánk, ezért oly fontos annak a mai megtárgyalása, és annak ellenére, hogy csütörtök délután van, örülök, hogy többen eljöttek. Azonban Flores azt szeretném most bemutatni, Azra kérem, hogy 10-12 percben mutass, vezesse fel a témát, és aztán megnyitjuk az eszmecserét. Thank you very much. Uh, I apologize for being late, but in fact we have our offices quite... Köszönöm szépen, elnézést kérek, hogy késtem. Messze van az iroda, főbejáratot bezárták, eltévedtünk. Én örülök annak, hogy itt lehetünk, rendkívül aktuális ez az egész. A bizottság részéről akkor én most egy kis bemutató, befe, bevezetést tartanék. Leginkább az érdekel bennünket, hogy önök mit gondolnak, és tudni szeretném, hogy mit akarnak hangsúlyozni, milyen prioritásokat látnak, hol látják a nehézségeket, a gyenge pontokat, hogyan lehet jobban megvalósítani, mindannyiunk számára fontos ezt a 2020-as agendát, illetve azokat a javaslatokat, amelyek már most léteznek, vagy a jövőben fognak megszületni. Tehát most itt röviden fogok fogalmazni, és leginkább önöket meghallgatni szeretném, hogy mit gondolnak ezekről a dolgokról. Mint az elnök is mondta, nagyon ambiciózus stratégiánk van, az úgynevezett Európa 2020-as stratégia. Engem a nevek egyébként nem érdekelnek, hanem a tartalom, a politika, a lényeg érdekel. Tehát szerintem ezekre kell koncentrálnunk. Nagyon sok a kezdeményezés, az emberek gyakran elvesznek a lényegtelen dolgokban. A tartalomra, a lényegre kell koncentrálnunk, illetve arra, hogy egymást kiegészítő és mégis koherens legyen ez az egész anyag. Tehát a különböző javaslatokkal kívánok foglalkozni. Hol is tartunk most, illetve hogyan léphetünk tovább? Teljesen nyilvánvaló, hogy nincs vége a válságnak. A gazdaság az javulóban van, felépülőben van, de még gyengécske, és vannak kockázatok. És nyilvánvaló, hogy a, mindez nem lesz elég, hogyha csak a jelenlegi politikákkal foglalkozunk, és nem foglalkozunk a, a reformokkal, akkor gyengécske lesz a fellendülés, és nem nagyon lesz foglalkoztatás növekedés. Ezért is érdekelne engem az, hogy ebben a stratégiában eh, a, a növekedési részt az hogyan támogatható meg. Három dologgal érdemes foglalkozni, a stratégiának három fő csapás iránya van. Az államháztartás konszolidálása nem azért, mert ezt szeretjük csinálni, vagy állandóan ezt mondogatjuk, hanem azért, mert az EU tagállamainak a nagy, ré, nagy része nehéz helyzetben van, mert eh, egyrészt a válság eh, a bevételeket megcsapolta, más, ugye ez egy ciklikus dolog, másrészt pedig a kormányok jól döntöttek annak idején, és növelték a kiadásokat a válság idején, és ezzel felfuttatták a deficitet, illetve az államadóságot. Tehát nyilván éppen ezért ez a probléma logikus és teljesen normális, hogy így alakult ki, de mégsem fenntartható. Ezt mutatják az elemzések, és ezt mutatják azok a nehézségek is, amelyekkel néhány tagállamnak már most szembe kell néznie, mert nehezen találnak maguknak újabban már hitelező. Ezért is gondoljuk tehát azt, hogy az államháztartás konszolidálása az rendkívül fontos. A másik dolog a pénzügyi szektornak, pénzügyi rendszernek a megreformálása, illetve annak az elmélyítése, és a strukturális reformok elkezdése a harmadik dolog. Tehát amellett, hogy a gazdasággal ezt-azt csinálunk, emellett nyilvánvalóan el kell dönteni, hogy a legfontosabb dolgokat már is elkezdjük csinálni. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyek fontosabbak, mint egy sor másik dolog. Van egy sor olyan intézkedés, amelyek tényleg a növekedés irányába hathatnak. Ez tehát a háttér. És ennek fényében elmondható, hogy az Európai Unió egy átfogó választ ad erre a három kihívásra. Itt szeretnék megemlíteni a 2020-as stratégiát, a gazdaságirányítást, illetve az európai szemesztert. Januárban január 12-én kezdtünk, akkor adtuk ki az Annual Growth Survey-t, az éves növekedési felmérést. Ez a, 20, a 2020-as stratégiának a része, gyakorlatilag a korábbi megközelítés folytatása. Az AGS-nek, az Annual Growth Survey-nek a lényege az, hogy megpróbáljuk megfogalmazni a legfőbb politikai prioritásainkat. Jövőre is lesz egy AGS, nyilván majd jövőre is megnézzük, hogy mi lesz majd akkor a prioritás. Tíz prioritásos lépést határoztunk meg, nem fogom ezeket elolvasni, egyenként benne vannak a jelentésben. De alapvetően három fő terület körül csoportosulnak a pénzügyi konszolidáció, makrogazdasági stabilitás, munkaerőpiac megreformálása a nagyobb foglalkoztatás érdekében, és strukturális reformok a növekedés megtámogatására. Tehát a tíz prioritás e köré a három politikai terület köré rendezhető. Ez az AGS gyakorlatilag csak a kiváltó oka lesz annak, amit reményeink szerint a tagállamok majd szakpolitikai válaszként megfogalmaznak. A, ez a kiváltó ok, ez eh, abból áll, hogy az Európai Tanács majd útmutatást ad a tagállamoknak. Reméljük, hogy az AGS-nek meg fog majd felelni ez az útmutatás, amit a tanács megfogalmaz. Nyilván esetleg más választási lehetőségeket is felkínálnak, de azt szeretnénk, hogyha a tagállamok a szakpolitikai stratégiájukban, amely a költségvetés plusz strukturális reformok szavakkal írható le, azt szeretnénk, hogyha ebben a tagállamok követnék az Európai Tanácsnak az útmutatását, és konkrétan foglalkoznának azzal, hogy mit fognak tenni az egyes tagállamok 2011-ben, illetve mi lesz a 2012-es költségvetésükkel. Ezt szeretnénk tehát a tagállamoktól, és én pedig most nem akarok a pénzügyi részekkel, a fiskális részekkel foglalkozni, mert a strukturális reformok, illetve a növekedés strukturális aspektusaival szeretnék inkább foglalkozni, e, és ezzel kapcsolatban elmondható, hogy az 2020-as e, agendán nagyon ambíciózus e, stratégiát fogalmaztunk meg, ez szervezéstől, illetve az eszközöknek az újra szervezésétől, szervezésén múlik. Vannak horizontális eszközök, ezek lesznek a fő hajtóerő, amelyek hozzájárulnak majd a növekedéshez, az egységes piac, az EU költségvetés, illetve a külső politikák eh, proaktív eh, felhasználása. Eh, az előadásom utolsó részében azokról a politikákról beszélnék, amelyeket aktivizálnunk kell, Először is úgy gondolom, hogy az egységes piac összes lehetőségét ki kell használnunk. Ez az egyik legfontosabb prioritás. El kell mélyíteni a belső piacot. Ez egyrészt gazdasági szempontból is eh, értelmes lépés, másrészt pedig eh, bizonyos korlátozott számú eh, lépéssel megtehető a szolgáltatási irányelv elmélyítése, tényleges végrehajtása, a szerzői szellemi jogok irányelv elfogadása, illetve a kereskedelmi ösztönzők megteremtése, illetve azoknak az akadályoknak az elmozdítása, amelyek e, kereskedelmi e, e, tevékenység előtt állnak. Ennek megfelelően akar a bizottság javaslatokat tenni, és ennek megfelelően szeretné ezeket a javaslatokat végig, végigvinni és végrehajtatni. Említettem a szolgáltatási irányelvet. Ott a cél az, hogy 2000, az volt a cél, hogy 2009 végéig végrehajtsák a tagállamok ezt az irányelvet, és eh, szolgáltatások létrehozása egyik tagállamból a másik, és vagy egyik tagállamból a másikba történő szolgáltatás nyújtás az könnyebb legyen. Azt szeretnénk, hogyha megfelelően megvalósulna ez az irányelv, és szeretnénk elkerülni azt, hogy a régi eh, szabályozó akadályok helyett újak keletkezzenek. Másik dolog, ami nagyon fontos, az az, hogy a fenntartható Eh, hosszú távú gazdasági fellendülést elérjük, illetve hosszú távú versenyképességet elérjük. Itt nyilván az innovációra és a tudásalapú gazdaságra kell koncentrálnunk. Ez megint csak nem új dolog, de nagyon konkrét eh, lépéseket kell tenni ennek érdekében. Mi magunk is eh, végeztünk becsléseket és kutatásokat arra vonatkozóan, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha tényleg befektetünk a tudásalapú piacba, illetve a kutatás fejlődés, fejlesztésbe. Azt látjuk, hogy ha 2020-ig 3%-ot kutatásra fordítunk, akkor 3,5 millió új munkahely teremtődhet, illetve a 2025-ig 800 milliárd euróval növekedhet a ne az EU össz-GDP-je. Nyilván a tanulmány ennél bonyolultabb, de ezek a számok szerepelnek benne. A, az innovációs Európa kezdeményezés megint csak jó pár dologra koncentrál az egész tudásalapú gazdaság keretében. Szeretnénk felzárkózni a többi vezető gazdasághoz, illetve vállalkozásoknak ösztönzőket adni ahhoz, hogy jobban hozzáférjenek a piacokhoz, megfizethető szellemi tulajdonjogok érvényesüljenek, kevesebb legyen a szabályozói teher, illetve elkereljük a nemzeti kutatási rendszerek fragmentációjának a, a veszélyét, illetve ennek a negatív hatásait. Azt szeretnénk, hogyha a kutatók könnyebben, jobban együttműködhetnének egymással az egész Európai Unión belül. Jelenleg azt mutatják az eredményeink, a felméréseink, hogy ez nem így van. A szakképzett munkaerő rendkívül fontos eh, az innovatív, fenntartható gazdaság kialakításához. Ez a 2020-as stratégiának az egyik legfontosabb része. Van egy foglalkoztatási célkitűzésünk. Ennek eléréséhez a skill mismatchek eh, eh, eltüntetésére van szükség, illetve a képzettségi szint javítására, jobb együttműködésre a felsőoktatás és a vállalkozások között. Egyértelmű, hogy az ipart kell a középpontba állítani, nem csak a szolgáltatásokat tehát, hanem az ipart is. Ez megint csak továbbra is egy nagyon fontos része az egész európai tervnek, mert azokban az országokban, azok az országok, amelyek erősebbnek mutatkoznak most, ezt főleg, ez az erő főleg az iparban jelentkezik. Szeretnénk tehát a stratégiát úgy kialakítani, hogy fenntarthassunk egy komoly ipari alapot. Ami pedig a globális kitekintést illeti, ott a G20-akat támogatjuk abban, hogy az ottani növekedési kezdeményezés és cselekvési terv megvalósulhasson. Tehát az ő növekedési tervük és a miénk az egymást kell, hogy támogassák, és rá kell vennünk azokat, akiknek döntést kell hozniuk, illetve akiknek végre kell hajtani a döntéseket, hogy megtegyék azt, ami a dolguk alapvetően végezetül pedig azt mondanám, hogy itt európai szinten alapvetően két dolgot csinálunk. Az egyik a prioritások meghatározása az elemzéseinkre alapozva, a másik pedig a keretek létrehozása annak érdekében, hogy a tagállamokat rábírjuk arra, hogy a megfelelő szakpolitikai döntéseket meghozzák, anélkül, hogy mi magunk részletekbe bocsátkoznánk. Nagyon fontos tehát, hogy a különböző szereplők nemzeti szinten szociális partnerek, nemzeti partnerek, illetve európai szinten szociális partnerek, európai parlament, mindenki részt vegyen ebben a kezdeményezésben. Ne csak az irányító rétegből jöjjön ez a kezdeményezés, ne csak egy bizottsági program legyen, amely valami bizottság, magasrangú bizottsági tisztviselő agyába, agyából kipattant, hanem azt szeretnénk, hogyha egyesítenénk az erőinket, mert szép dolog a kezdeményezés, de alapvetően azért mégiscsak teljesíteni is kell azokat. Tehát eh, júniusban majd leülünk és eldöntjük, hogy ami eddig történt, az megfelelően jó irányba halad-e. Köszönöm. Köszönöm Flores asszony, hogy bevezette a témánkat. Három koordinátor nevében kell elnézést kérjek. Ott már Karász beteg. Permans Peres egy szakmai fórumon vesz részt, most azonban megadom a szót a frakciók képviselőinek, a néppárt részéről első körben. Ki az, aki hozzászólna? Néppárti színekben, Danuta? The answer to your question. Válaszom, hogy ki van itt a néppántól. Igen, én itt vagyok. Azon gondolkoztam, egy dolgot kommentálnék, és egy kérdésem is volna. Ön azt mondta, hogy a kormányok a válságra válaszképpen növelték kiadásaikat, és ide ezért jutottunk bajba. Most most kell konszolidálni az államháztartásokat. Szerintem ez egy kicsit egyszerűsített kép, kijelentés, mert nem csak az üzleti ciklusból adódó természetes kormánykiadások voltak ezek a, a gazdaság szűkülése miatt, hanem nagyon sok baj abból ad, nem a válságból adódott, nem a recesszióból, hanem a banki ágazat sajátságos, konkrét bajaiból, sőt a nagyobb bajok innen indultak. Tehát nem az állammásza vagy a, a makrogazdasági helyzetből, hanem a pénzügyi ágazat működéséből adottak a bajok. Ezért kell kivételes vagy sajátságos szabályokat vagy eszközöket bevezetni, hogy ki lábaljunk a válság ezen típusából akár az államadóságok tekintetében. Már a pusztán, csak a gazdasági növekedésre támaszkodunk, az nem elég, nem szabad a napi rutinhoz visszatérni. Tehát az a benyomásom, hogy több, talán, több figyelmet kéne szentelni a közfinanszírozás nak és általában a költségvetések helyzetének, és konkrétabban annak a kérdésnek, hogyan lehet a konszolidációt tető alá hozni, és a közpénzek kiadását szabályozni. Az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság a 2020-as stratégia kapcsán mindent félretesz, és, és a gazdasági kormányzásra koncentrál csak, és a válságból való exit stratégiára kevésbé. Az államháztartás konszolidációja sokkal több figyelmet érdemel a gazdaságpolitika összefüggésében, Aztán amikor a, arról beszél, hogy magántőkét kell bevonni a, a növekedés generálásába, úgy van egy egyszerű recept, a projekt kötvények, meg a, a kkv számára be, folyóstandó kockázati tőke bevitele. A kérdés, hogy hogyan születne erőteljesebb kockázati tőkebevitel, éppen amikor mindenki el akarja kerülni a kockázatokat. Tehát ezt a reményt vajon miképpen lehet igazi változásba fordítani, és, és a KKV-k számára forrásokat hozzáférhetőbbé tenni. Miközben a KKV és a bankok között nem látjuk az igazi együttműködést még a források, hitelek biztosításában. És most vajon a projekt kötvények valóban megoldják-e az összes befektetési problémát? Ez is egy fontos kérdés. És itt a európai költségvetés is eleme is teljesen hiányzik a növekedés finanszírozásáról szóló vitából. Tehát ezek is egyszerűnek tűnnek ezek a receptek, amelyeket a bizottság tálal. Vajon az állami költségvetések vajon hogyan tudnak a legjobban hozzájárulni katalizátor hatással meg, sok, meg rosszó hatással a tényleges gazdasági növekedés beindításához. Please. Um, thank you very much for this very... Köszönöm szépen. Nagyon hasznos kommentárokat hallhattunk. Ezek talán inkább kommentárok voltak, mint kérdések. Elmondtam az elején, hogy a fiskális konszolidációról most nem fogok uh, hosszasan értekezni, de a bizottság hozzáállása átfogó jellegű, tehát uh, konszolidáljuk uh, a pénzügyi szektort, és a reformot a növekedés érdekébe kell állítani. Tehát ezek nagyon fontos alapelvek. Fiskális konszolidáció, erre szükség van több oknál fogva. Nos, hát azt hiszem, hogy országról országra más a helyzet, attól függ, hogy az adott országban éppen milyen magas a deficit, de a közszféra konszolidációja nagyon fontos ebből a szempontból, ugyanis különben az országok nem fognak tudni finanszírozni a megfelelő politikákat, mert nem lesz elég mozgásterű. Nos, az, hogy melyik ország ezt hogy fogja megtenni, erre extrém megoldások vannak, Vannak olyanok, amelyek különböző programok hatására mm, kell ezt a reformot végrehajtsák, de vannak olyan országok, ahol erre nem volt szükség, de mégis reformokat vezettek be, és hosszú éveken át ezek folytatódni fognak. A fenntarthatóságot kell figyelembe venni, és nem szabad, hogy a konszolidáció a gazdaság növekedés kárára menjen. Tehát minden egyes országnak a konszolidáció különböző komponenseit meg kell állapítania. Nem lehet csak arra nézni, vagy csak arra figyelni, hogy az adott ország mennyivel csökkenti a deficitjét, az adórendszert is figyelembe kell venni, és a lehető legmegfelelőbb összeállítást kell kigondolni azt hiszem, hogy ez a rendes eljárásnak is része, akkor, amikor az országokat gazdasági szempontból elemezzük. Minden esetre most a stabilitási és konvergencia program szempontjából ezt még komolyabban vesszük. Ez a 2012-es költségvetési programokat a konszolidációval összhangban kívánjuk hozni. A tanács és a parlament rengeteg javaslatot fogalmazott meg a csomagon belül, annak érdekében, hogy a fiskális helyzetet nagyobb felügyelet mellett tudjuk nyomon követni. Ennyit a konszolidációról. Aztán a kötvényprojekt talán túl szép lenne, hogyha ezzel úgy gondolnánk, hogy mi megoldjuk a válságot. Minden esetre ez egy lehetőség, ezt megpróbáljuk egyébként kifejleszteni azon célból, hogy legyen egy olyan eszköz a kezünkben, amely a Project Bonzokkal együtt egyfajta kollektív elkötelezettséget próbál előmozdítani a határokon átnyúló befektetések szempontjából. Mindenesetre ez még kidolgozás alatt áll, azonban nem sokára javaslat lesz az asztalunkon, de ez még egyelőre nem született meg. Majd akkor megnézzük, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, konzultálunk, és akkor majd elmondjuk azt, hogy eh, hogyan is lehet a project bondokat megvalósítani. Ami pedig a banki szektort illeti, nos hát itt is nagyon sok minden történik, ezen a területen, pont ezért nem akartam részletekbe bocsátkozni. Minden esetre a pénzügyi szektorral kapcsolatban tavaly volt egy teljes csomag, amelyet kidolgoztunk, most ugye ezeket megvalósítjuk. A különböző felügyeleti rendszerek életbe lépnek, és idén teszteljük mondjuk ezeket a rendszereket, megpróbálunk tanulni a múlt hibáiból. Nos, hát valamit akartam mondani, ami sajnos nem jut az eszembe. Minden esetre, hol is tartottam a community recommendations. Ez is most éppen része az országoknak az EU felé tett kötelezettségvállalásainak. És végül pénzügyi támogatás az EU részéről. Nos, hát ismerjük azt a két mechanizmust, amelyet Írország és Görögország esetében hoztunk létre, ez az ISFS. Most egy állandó mechanizmus kidolgozásán vagyunk rajta, és reméljük, hogy jól fog működni ez a rendszer, és a tanács márciusban ezt jóvá is hagyhatja. Nos, Gönc Kinga következne, ám talán ha válthatnánk, Oli Schmidtnek adnám meg a szót, mert neki át kell menni egy másik. Önnek is el kell menni. Hát akkor öné. Önök mind a ketten. Először ön teszi föl, meg majd Oli Schmidt, és akkor egyszerre válaszol már egy kör után vendégünk. Köszönöm szépen, nagyon sajnálom, de mindegyiknek megy, megy a gépe ma délután. Alapvetően egyetértek jó részt azzal, amit mondott Hozzátennék azonban néhány megjegyzést én is. Amikor az államháztartási konszolidációról beszélünk, egyrészt egyetértünk a, ennek szükségességéről, másodszorban egyetértek abban is, hogy lehet, hogy egyszerűsítetten ábrázoljuk a helyzetet. Láttuk ugye a szociális, társadalmi és politikai hatásait is ennek a válságnak, és a helyreállás ha úgy áll be, hogy nem javul a munkaerőpiaci helyzet, az lehet, hogy makrogazdasági szinten szebb számokat hoz majd, és számszerűleg javuló helyzetet, ám ezt nem lesz érzékelhető társadalmilag. Egyre inkább nyílik az olló Európában, társadalmi, a gazdasági és a társadalmi kohézió terén is nagy, egy nő a szakadék, ezt, ezt kezelni kell. Konkrét programokat kell indítani a fiatal munkanélküliek számára, a, a, a, hosszú távú munkanélküliek, az érzékeny társadalmi rétegek számára. Hosszú lista e, az orvoslandók listája. Beszéltünk a zöld növekedésről is. Ám konkretizálni kéne, hol van szükség befektetésre, a, a, a kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztés, annak érdekében, hogy zöld típusú ipar és mezőgazdaság jön létre és igazságos átmenetet kell biztosítanunk a széndiokszidmentes gazdaság felé, megfelelő mechanizmusokra van szükség. Erős, integrált, koherens, innovatív térséget kell Európában létrehozni, ehhez is kell beruházás. Tehát azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a 2020-as stratégia források nélkül és erősebb koordináció a nemzeti meg az EU szintű finanszírozás között csak írott malaszt marad, csak szép szavakban teljesül meg. Említették az eurók kötvényeket, aztán a pénzügyi tranzakciós adó lehetőségét is felvetették. Pénz ugyan lenne, a kérdés, hogyan ö, hozunk létre mechanizmust arra, hogy ezek a pénzek eljussanak a termelő ágazatokba, a termelőiparba. A kérdésem az, hogy hogyan látják ennek az adónak a bevezetését, hogy felhasználjuk a, erre vonatkozó pénzeket a megfelelő módon. Thank you very much. Uh, thank you. Ola Schmidt. Uh, Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Most hát ezeket a dokumentumokat el lehet olvasni, és akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ambiciózus dokumentumokról van szó. Most hát valóban, reméljük, hogy a végén aztán majd minden jóra fordul, Azonban, hogyha megvizsgáljuk a szöveget, akkor azért azt láthatjuk, hogy itt egy igen szomorú történet rajzolódik ki Európa prosperitásával kapcsolatban. Ugyanis a szegénységi ráta, a munkanélküliségi ráta és más szempontokból egyaránt elmondható ez. Az ön bevezetésében azt olvashatjuk, hogy az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen megkívánja vizsgálni a helyzetet, és megpróbál a strukturális reformok irányába nagyobb nyomást gyakorolni, pénzt, el, pénzeket elkülöníteni erre a célra. De mit lehet tenni? Hogyha a minisztereink megnézzük ezeket a dokumentumokat, hát nem lesznek valami boldogok. Hogyha megnézzük a táblázatokat, akkor azt láthatjuk, hogy Hollandiában például egyáltalán nincsenek célkitűzések. Tehát ők nem is mérik már a dolgot, legalábbis ezen dokumentum szerint. Ebből a szempontból egyébként az Egyesült Királyság sem sokkal jobb. Csak néhány ország esetében láthatunk valós célkitűzéseket és adatokat. Tehát először célokra van szüksége önöknek is, mert csak így lehet segíteni az országokon, akkor, hogyha reformokat kívánunk megvalósítani. Mit gondol erről? Ez megvalósítható, vagy sem? Ez működőképes lesz, vagy sem? Itt a Lisszaboni stratégiához képest vannak egyáltalán lényeges változások? Mit gondol ön a francia-német kezdeményezésről? Ez jó az ön szemében, vagy rossz? Ez vajon összhangban áll azzal, amit önök tesznek, vagy sem? Vagy esetleg összecsapásokhoz, ütközésekhez, surlódásokhoz vezethet? Hát én remélem, mert hogy minden a legjobban alakul majd, mert itt Európa jövőjéről van szó, és amikor a szegénységről olvasunk. És például a portugáliai helyzetről, nemrég ott jártunk néhány héttel ezelőtt, hát azért ez elég elkeserítő, hogy Európában ma ez egyáltalán problémát jelenthet 2011-ben. Kérdést tesznek fel nekem elég gyakran otthon. Mit jelent az, hogy szegénységcsökkentés? Hiszen itt ugye ezt olvashatjuk, de mit jelent ez? És mit jelent az, hogy szegénységi hogy szegénységi küszöb. Mi? Mi az, hogy szegénységi küszöb? 60%-a az átlag keresetnek, vagy hol húzódik ez a szegénységi küszöb? Tehát itt azért jó pár olyan kérdés van, amiben talán felvilágosíthat engem, és akkor a jövőben majd választ tudok adni az otthon feltett ilyen jellegű kérdésekre. Thank you very much. Uh, no, probably I'm... Um, Köszönöm. Megpróbálok mindenre válaszolni, amennyire tudok, meg amennyire megértettem a kérdéseket, meg ami, ami, amiről egyáltalán gondol valamit a bizottság. Az, hogy a fellendülést azt makroszinten lehet csak érezni, máshol meg nem. Nos, azt gondolom, hogy ez a nemzeti költségvetések összetételétől függ. Nyilvánvalóan az, hogy a makrosz szintről eh, le tud-e eh, szivárogni a eh, fellendülés, az attól függ, hogy a mostani fellendülés gyümölcseit most szétosztják-e, és hogyan osztják szét. Nyilvánvalóan ez csak akkor fog majd látszani, hogyha a nemzeti költségvetéseket meg tudjuk vizsgálni, mert ott látszik, hogy ki az, aki erőfeszítéseket tesz, és ki az, aki nem. Látni fogjuk, hogy honnan jönnek az adók, és ez megint csak eltér országról országra, mert politikai választás kérdése. És ráadásul az Európai Bizottságnak itt nincs hatásköre. Mi csak annyit mondhatunk, hogy az újraelosztó szerepe, eh, az újraelosztó szerep az, az, az fontos. Az elosztás az fontos. Azt, azt mondhatjuk, hogy ez így megvalósítható, vagy, vagy, vagy sem. És aztán majd a kiigazítás végén meglátjuk, hogy milyen a helyzet. De az egész, ez az egész kérdéskör, ez, ez rendkívül politizált mert ha megnézzük az egyes tagállamok költségvetését, akkor ott az elosztások, vagy az eloszlás, az teljesen más, eltérő aztán olyan politika bejelentésekre kérdezett rá, amelyek a zöld növekedés szolgálatában állnak, vagy egyéb üdvözlendő cél érdekében állnak. Meg kell vizsgálni, hogy mi az, ami lehetséges, semmit nem lehet kizárni most. Nyilván technikai szinten um, egyes dolgok már megjelentek az Európai Bizottság um, dokumentumaiban, de ezek technikai um, dokumentumok most még nem is biztos, hogy kellene mondanom, tehát például olyan dokumentumok léteznek, amelyek a különböző adóztatási technikákról szólnak, mondjuk a pénzügyi tranzakciók esetében. Tehát olyan dolgok, olyan technikai háttéranyagok, amelyek még csak a bizottsági anyagokban sem jelentek meg. Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet elérni, hogy mindez megtörténjen. Nos, ez a kikényszerítés kérdése, a végrehajtás kérdése. Hogyan lehet európai szintről odahatni, hogy ezeket az ajánlásokat, amelyekben megállapodnak a tagállamok, vagy amelyeket az EU-tól kapnak, azok megvalósuljanak. Azt gondolom, hogy itt éppen az önök asztalán fekvő jogalkotási csomag lesz az, ami a kikényszerítési lehetőségeket majd megerősíti, és nyomást gyakorol az egyes tagállamokra, hogy végrehajtsák azokat az ajánlásokat, amelyek európai szinten megfogalmazódnak. Minél inkább mindez beszüremkedik a nemzeti diskurzusba, az országon belüli politikai vitákba, annál jobb. A kikényszerítés lehetősége, illetve problematikája mindenképpen kockázat. Ki alakítottuk azokat az eszközöket, amelyekre szükségünk van, de még mindig mindig kockázatos. Nem azért, mert nincsenek kötelezettségvállalások, benchmarkok, stb., hanem azért, mert a, arról azon múlik minden, hogy a tagállamok meggyőző, meggyőződve végrehajtják -e ezeket a politikákat, illetve használ-e az ez irányba ható nyomás. Tehát nyilvánvalóan a kikényszerítést majd jobban meg kell vizsgálni. Aztán szintén szeretnénk többet foglalkozni azzal, hogy jobbá tegyük a kikényszerítést, vagy megerősítsük a kikényszerítést. Van egy sor releváns eh, aspektus, amelyeket mindig lehet mondani, hogy nem vettünk mindent figyelembe. Ugye tíz prioritás van, három nagy szakpolitikai terület, eh, és ezek alapján mondhatjuk az egyes tagállamoknak, hogy ezt és ezt megcsináltátok, mi az eredmény, vagy nem csináltátok meg, annak mi az eredmény. Ez az, amit mi szeretnénk tenni, de ehhez mindenkinek az együttműködésére szükségünk van. Ami a német-francia kezdeményezést illeti, én ugyanúgy hívom, ahogy ön hívja. Nem elé már azt is vitatott, hogy kinek az kezdeményezése mindez. Amit egyáltalán mi tudhatunk erről, mert önök is tudják, hogy erről nincsen semmi írott anyag, mi úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés, hogyha ez a kezdeményezés megfelelően alakul, akkor ez a kikényszerítés egy következő vagy egy újabb eszköze lehet rétege lehet. Mert akkor bizonyos prioritási szakpolitikai területeken újabb kötelezettségvállalásokra kerülhet sor egyes tagállamok részéről, mert azt mondják, hogy az euró tagállamok azok ezt akarják csinálni, kötelezettséget vállalnak ennek és ennek az érdekében, mások esetleg csatlakozhatnak. Ez egy további nyomást jelenthet az egyes tagállamokra. Ami pedig a lényeget illeti, vagy a tartalmat illeti, azt gondolom, hogy minden egy irányba hat. De ahogy hallottam, a német miniszterelnök kezdeményezését nem mindenki fogadta nagy lelkesedéssel. Tehát nem biztos, hogy minden ország hajlandó lesz ezt elfogadni. So, Nikolaus Huntis. Nikolaus Huntis. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is köszönet illeti a bizottság képviselőjét a tájékoztatásért, amelyet nyújtott. E, bocsássák meg nekem, hogyha valami általam mondott dologra még külön rákérdeznék. Azt mondotta, hogy a képviselők, meg a állampolgárok is sokat hallottak a stabilitási növekedési paktumról, a 2000 utas stratégiáról, meg mindezekről. Hát én ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy meg is vagyunk zavarodva, hogy mindez hogyan kapcsolódik, mi az, ami érvényesebből, mi az, ami nem, mi az, amit végrehajtanak, mi az, amit nem. Mert ha retorikai eszközöket kell élünk, az meg lehet ugyan kerülni a problémát, Ám én szeretném lényeget törőbben látni, hogyan lehet helyre tenni a dolgokat. Ugye van, nem csak egy gazdasági válságunk van, meg pénzügyi, hanem egy politikai válsággal is számolni kell. És a politikai válság egy része bizony a maga a bizottság. Hagy magyarázom már mindjárt miért. Azért, mert ugye van egy 2020-as stratégiánk, ám ezen bizony rozsda foltok vannak, a Lisszaboni stratégiának a maradvány rozsdája azt hiszem, hogy elszakadtak az európai valóságtól. Két példát említek, hogy gyorsan, hogy ne szaporítsam a szót. Ön itt azt mondja, amit elmond, az nem kompatibilis, és túlmutat az Európai Unió működéséről szóló szerződésem. Hadd adjak egy példát mégiscsak. Arról beszélt, hogy szigorú költségvetési politikára van szükség és az államháztartások rendbetételére az egyes tagállamokban, meg azt is mondja, hogy a munkanélküliség ellen is fel kéne lépni. De nem érzem ezt reálisnak. Ugye ott van Görögország példála. Ott van egy memorandum, igyekszünk a kiadásokat megzabolázni, mindig azt mondják a görögöknek, hogy túl sokat költünk, Ugyanakkor azt is mondják, hogy a munkanélküliségért is meg kell harcoljunk. Ugye van persze a szociális alap támogatása, támogatandó a munkahelyteremtés, ám újra kell, ugye újra kell képezni a munkanélkülieket, új munkahelyeket kell teremteni, ám a görög kormány részéről biztosított abszorpciós kapacitása az alapok pénzeinek nagyon kicsi, nem a bürokrácia miatt, hanem azért, mert nem tudják a társfinanszírozást biztosítani. Tehát mivel a költségvetési kérdésokat meg kell zabalázni, akkor a kormánynak nincs társfinanszírozási forrása ahhoz, hogy lehívja a szociális alappénzeit. Tehát két prioritás ütközik egymással, a kettő nem illeszkedik egymáshoz. Tíz cselekvést sorolt fel, ezek köz egyik az, hogy a munkanélküliek munkahelyhez jussanak. Hát itt látható az ütközés. Aztán egy másik példa. A tíz cselekvés közül beszélt a nyugdíjrendszerek reformjának szükségességéről. Ezzel kapcsolatban is van egy kérdésem. A 153-as cikk kimondja, hogy az Európai Unió a szubszidritáson alakul, és tiszteletben tartja a nemzeti nyugdíjrendszereket, nem kívánja azokat befolyásolni. Tehát van egy ilyen cikkünk egyrészt, ugyanakkor önök egy át a teljes nyugdíjreform reformjára, nyugdíjrendszer reformjáról beszélnek, nem a szubszidiaritás elvének alapján. Ez szerintem ellentmond a szerződés adott cikkének. Most két elv közül melyik élvez prioritást, mert a kettő kizárja egymást. A van 153 as nem kívánják módosítani, a 136-ost igen. Bocsánat, hogy némi maliciózus mosolja, kérdezem mindezt, ám szerintem a, ezek fényében nem fogjuk teljesíteni a várakozásokat, és csak úgy, mint a Lisszaboni stratégia illúzióiba, ahogy ringattuk magunkat akkor, most hasonlóképpen álmodozásba álmodozunk csak. Uh, thank you very much. Um... Hát, köszönöm. Hadd kezdjem az esetleges feszültségekkel. Mindig, amikor fiskális konszolidációra kerül sor, akkor ugye valamit valamiért. És ebből feszültségek erednek. Na most ezeket a feszültségeket hogy lehet feloldani? Ezzel az EU nem nagyon tud foglalkozni. A fordítással van valami gondja, képviselő úr? Oké. Okay. So, that's the, the no, the, I would say that's the no... Nos, tehát ez a konszolidációval járó szükség, szükségszerű feszültség. ugye nem állnak rendelkezésre a pénzek ahhoz, hogy mindent finanszírozni lehessen. Az, hogy ezt a ezt a, a feszültséget hogyan akarja feloldani, ez egyrészt politikai választás kérdése, másrészt pedig ugye annak a lehetőségének, a, annak a lehetőségnek kérdése, hogy ezt a hiányt, ezt hogyan lehet lefedni. Nyilván Görögország esetleg egy külön példa, de más korábbi példákat látva, ugye 2008-2009-ben Magyarország és Lettország került bajba, és az volt a helyzet, hogy senki nem akart venni államkötvényt. És hogyha nem akar venni államkötvényt senki, akkor valójában mindennek vége, mert onnantól kezdve nem igen tud támogatni semmit, se a foglalkoztatást, se az innovációt, mert valójában még az állami alkalmazottak fizetését se tudja kifizetni. És ezt soha nem szabad elfelejteni, ez a kiinduló pont. Na most eh, érdemes tehát megérteni a kiinduló pontot, bár nem ez ennek a vitának a célja. Ez azt jelenti, hogy a helyzet eh, elég bonyolult lenne. És itt akkor innentől kezdve bizonyos választásokat kell eh, magunkévá tenni. Görögországnak nem én vagyok a felelőse, azzal a két országgal, amit most említettem, Magyarország, Lettország, azzal én foglalkoztam, de ez úgy nézett ki, hogy egyesével megvizsgáltuk az összes költségvetési sort a kormányok szakértőivel, beszéltünk a szociális partnerekkel, tehát átvizsgáltuk sorról sorra a bevételi és a kiadási oldalt, és aztán a nemzeti hatóságokkal megegyeztünk abban, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy méltóak lehessenek az EU, eh, tá, EU hitelekre, mivel máshonnan nem kaptak hitelt. Na most ehhez megint választani kell több dolog közül. Egyrészt ugye van az adóbevételek növelése. Az egyik országban, amit ismerek, ott a hatalmas különbség volt a papíron beszedendő adók és a ténylegesen beszedett adók között. Tehát nem elhanyagolható volt a különbség a két összeg között. Na most, ha sikerül jobban beszedni az adót, akkor már is kisebb a feszültség. Ez tehát ennek a gyakorlatnak a, a lényege. Tudom, hogy Görögországban is vannak ilyen problémák, de hát ez a helyzet. A másik dolog pedig az, hogy azt is biztosítani kell, hogy az EU pénzeket megfelelően költsék el. Ez mindig fontos, válság idején pedig különösen fontos. Strukturális kohézió, kutatási pénzek, biztosítani kell, hogy tényleg oda menjenek ezek a pénzek, amire szánják őket. Fontos tehát, hogy minden eurót a lehető legokosabban használjanak fel. Ami a nyugdíjrendszert illeti, ott pedig szerintem nincs ellentmondás. Amit az Európai Unió csinál, nem a bizottság, az Európai Unió ugyanis a tagállamok támogatnak ebbe bennünket, és már tíz éve elemezzük a fenntarthatóságát a nyugdíjrendszereknek, mindannyian egyetértünk azzal, hogy főleg demográfiai okokból egyik nyugdíjrendszer sem fenntartható, és a konklúzió pedig az, tehát a rendszert meg kell változtatni. A Ugye a rendszer változtatása az ilyen kérdéseket vet fel, hogy második pillér mekkora legyen, milyen arányok legyenek, ebbe mi nem folyunk bele, mert az viszont már a nemzeti szuverenitás kérdése, illetve az adott kormányok választási, politikai választási lehetősége. De úgy tűnik, hogy vannak olyan lépések, amelyek teljesen elkerülhetetlenek. Hogy szóljak hozzá? A fiskális konszolidáció korrupció különféle trükközésre vezetett. Magyarországon is ilyen trükközés folyt. Magyarországon ugye azt mondták, hogy a, a, az állami nyugdíj, államosították a nyugdíjrendszer. Tehát ismerjük az ilyen gyakorlatokat. Tehát fenntartható-e ez a gondolat, ez a gyakorlat? That Azt hogy nem tudok válaszolni. Pontosan tudni kéne, hogy ott mi történt Magyarországon. Én nem ismerem a, a, a dolog részleteit. Vissza tudok térni majd később erre, de nem tudom, hogy teljesen a, a az állami költségvetésbe mente be az egész tőke, vagy más, hogy szervezték-e meg, nem ismerem részleteket, nem tudok reagálni erre. Um, Köszönöm. Ennek hátterében is érdekes az a megjegyzés, mely rámutatott, hogy egyes problémák, amelyek a jelentésben olvashatóak, már a válság előtt is érzékelhetőek voltak. Tehát nem kizárólag a gazdasági és pénzügyi válság révén hirtelen pattantak elő ezek az okok és gondok, hanem az eladósodás, a túlzott adóság, túlzott hiány ügye és a költségvetés egyensúlytalanság már korábban is fennálltak. Ennek a következménye lehet, hogy gyorsabban beálltak, és csattanásszerűbben, mintha tovább húzták volna a válság következtében, de a gond már korábban fennállt. Az Európai Unióban belül is különféle típusú államok vannak. Ilyen szempontból ugye említettük Görögországot az imént, mely igen-igen minden határon túl lépett, és de facto államcsőd bekeveredett, ahol is az Európai Unió segítségét nélkül nagyon súlyos konzekvenciákkal kellett volna szembenézen Görögország. Azok a következmények, amelyek Görögország szembe kell nézzen, eléggé világosan láthatók. Ugyanakkor olyan országok esetében, mint Görögország, nem csak egyedül Görögország, ott van Bulgária, Románia például, de hát lehet sorolni a problémákat más tagállamokban is. Tehát mennyire vagyunk sikeresek abban, hogy a struktúrpolitikáinkat hosszú távon a KKV-k erősítésével, felépítésével hosszú távú perspektívák kiépítésével erősítsük meg és biztosítsuk a gazdasági stabilitást a kisvállalatok, középvállalatok fényében. Meglepő, hogy Észtország milyen jól irányban mozgott, milyen nagy nehézségek árán, de sikerült talpra a ezen szakpolitika alapján, és a struktúrapolitika keretében ne volna ez szükségszerű az is, hogy egyes államokat támogassunk ebben, ahogy Észtországban történt, hogy egy-egy területre specializáljanak, például a számítástechnikára, és ott egy-egy területen olyan szakértelmet építsenek fel, ami aztán világszerte megállja a versenyt, és külföldi befektetők figyelmét is felkelti. Aztán a kohéziós politika terén is látok olyan gondokat, hogy több milliárdot adunk, adtunk ki ám nem feltétlenül fenntarthatósági szempontnak alapján, és nem feltétlenül a munkanélküliség csökkentésére olyan államokban, ahol 35-40 százalék a fiatalok munkanélküliség, ami abszolút elfogadhatatlan, és ezzel összefügg az is, hogy a súlypontokat főleg nagy üzemekre helyezzik, amelyek persze fontosak, és a gazdaságban erőteljes szerepet kapnak, semmi gond ezzel, ám nem vesznek fel új munkaerőt. Éppen ezért kell a KKV-ket, a kisvállalatokat, az egyéni vállalkozásokat támogatni, és sokszor ez teljesen hiányzik. Lehet, hogy ezek egy-két fős vállalatok, tehát ezzel összefüggésben mondhatom, hogy nagyon kicsi figyelmet szenteltünk ezeknek a területeknek végső soron. Talán felvázolható én mindenképpen a, a takarékosság, ha nem is a túl szigorú takarékosság hív vagyok, ám ugyanakkor, ha már kiadunk, akkor olyan intézkedések mentén kell, amelyek perspektívát kínálnak a lakosság számára, és a gazdaságot valóban beindíthatják. Yeah. Well, I take that more Hát akkor ezt most megpróbálom inkább kommentárnak venni, nem annyira kérdésnek, minden esetre felírtam. Az biztos, hogy a legtöbb politika vagy tevékenység az innovációra vonatkozik, illetve a belső piacra, mert világos, hogy ezek azok a vállalatok, amelyek sok munkahelyet tudnak teremteni innováció, oktatás, kutatás. Nos, hát ezek mind olyan területek, amelyek az együttműködést és a határokon átnyúló kapcsolatokat tudják fejleszteni a kis és középvállalkozások tekintetében is, potenciális piacok kialakítása, és így tovább. Persze ezeket hosszasan sorolhatnám még. Ezek a céljaink tehát. Szeretnénk a belső piacot tovább erősíteni, és ezt teszi egyébként a szolgáltatási irányelv is, amely a kis és középvállalkozásokra igencsak odafigyel, főként a munkavállalók tudásának, képességeinek fejlesztésére. Mrs. Jakonszári, úr, you like to come in? Jakonszári asszony, most akar szót kérni? this topic many times. Ez a téma elég sokszor felmerül. Nem tudom, hogy van-e annak veszélye, hogy bizonyos tagállamok, amelyek a fiskális konszolidációra összpontosítanak, de ugyanakkor politikailag képtelenek vagyunk megvalósítani az Európai Uniós költségvetés növelését. Tehát igazából az összes európai projekt veszélyben forog, Például Stiglitz Nobel-díjas közgazdász egy új recessziós folyamatról számol be. Nem tudom, hogy politikai értelemben, tudom, hogy ez egyébként lehetetlen, de politikailag van-e lehetőség vagy esély arra, hogy az uniós költségvetést növeljük, annak érdekében, hogy ezeket a nagy európai projekteket finanszírozni tudjuk, és hogy valós európai növekedést tudjunk generálni. I think that I'm uh, not allowed to answer to this <laughs> question. Nem hiszem. Azt hiszem, hogy nekem nem szabad erre a kérdésre válaszolnom. The, uh, the, the issue is... Uh... De úgy gondolom. Na, nézzük máshogy ezt a kérdést. európai költségvetésben nincsen ugyan tőke, de Európában azért van. Tehát Európa azért mégiscsak gazdag a világ más területéhez képest. Igazából a kérdés az az, hogy hogy tudjuk mobilizálni a tőkét. Ugyanis amikor közpénzekről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az európai költségvetés a nemzeti költségvetésekből jön. Kérdés sajnos nem hallottuk, mert mikrofonon kívül hangzott el saját forrásokkal volt kapcsolatos. Nos, hát most hadd ne ö, nyilatkozzak erről, mert különben a Berlemont épületben a 13. emeleten engem fognak emlegetni. Nos, hát lá, nézzük a helyzetet közgazdasági értelemben hogyha közpénzekről beszélünk, akkor teljesen mindegy, hogy nemzeti vagy EU-s pénzekről beszélünk, ami mit is jelent. Közpénz az egyenlő adófizetők pénze, tehát igenis, és van mozgástér arra, hogy megvitassuk azt, hogy európai szinten vagy nemzeti szinten hatékonyabbak-e bizonyos fajta adók. Tehát szerintem ezen a területen még lehet javítani a helyzetet. Minden esetre politikai értelemben most ez nincs napirenden, nem beszélünk róla. Egyszerűen ez a helyzet de ezek közpénzek, és még ha megváltoztatnánk a helyzetet, és magasabb lenne az európai költségvetés, akkor is azt kellene kitalálnunk, hogy hogy lehetne mobilizálni a privát tőkét. És itt azért egy hitelességi kérdés is felmerül, hiszen mindenki arra vár, hogy talán a dolgok azért nem teljesen rossz irányba fognak elmozdulni, és hogyha Európa politikai szinten mondjuk márciusban remélhetőleg sikerül előrelépni a csomag tekintetében, bankszektor és így tovább. Hogyha a reformokat, a francia-német ötletet mind sikerül keresztül vinnünk, illetve a kormányzási csomagot, akkor ez Európa hitelességét növelni fogja, és talán hozzájárul majd ahhoz, hogy a privát tőkét mobilizálni tudjuk. Igen, köszönöm szépen. Én is leírtam magamnak egy kérdést, ám azért még egy kommentárt engedjenek meg. A válsággal foglalkozó bizottságunkban, egy időközi jelentésünkben megállapítottuk, hogy voltak épp az Európai Unióban az integrációt mélyíteni kell. Közös deviza, közös politikák, ám ha nincs közös államhatatos politikánk, akkor nem tudjuk a célokat elérni. Az is megállapítható, hogy a tagállamok mindenféle kijelentések ellenére nagyon nehezen állnak sorba ez ügyben. A kormányközi együttműködést választják, általában is elutasítják a közösségi módszertant ezekben a döntésekben. És voltak éppen erről van itt szó. A pénzügyi ágazatban a magatartás módot kell megváltoztatni, itt is, magas szinten is. Tehát lássuk csak például a Galileo végrehajtását. A Galileo természetesen túl a jón és rosszon ugye túl sokba kerül, túl hosszú ideig tart a végrehajtása. Miért? Azért, mert nem ténylegesen európai projektként látja mindenki. Minden tagállam maga kis területét figyeli, saját maga akarja a központját fenntartani, és ilyen módon nem lesz a végrehajtása. Ma pedig éppen a versenyképesség növelésről beszélünk. Ha meg a projekteket mindenki ilyen kiszerűen vizsgálja, akkor minden tagállam, akkor soha nem leszünk versenyképesek, az internet korszakában semmiképpen. Aztán ezért ebből adódik a kérdésem, hogy önök az Európai Parlament és a Bizottság egy oldalon állunk, ugye voltak éppen a, módszertan, a közösségi módszertant volnánk hivatottak erősíteni, a tanács pedig az a játékos fél, amely nagyon kevéssé hajlik, hogy a kezéből kiadja a kezdeményezést e tekintetben. A Nemzetközi Pénzügyi Fórumon voltam vendég, és egy pénzügyi ágazati vezető azt mondta, hogy nem állapítható meg egyáltalán semmiféle magatartásbeli változás, business as usual, minden úgy folyik, mint eddig, rutinszerűen. Egyfajta naív remény, vagy naív álom az, hogy tényleg megváltozik a pénzügyi szereplők magatartása az ágazatban. elég nagy csend állt be a hallgatóság körében a e bejelentésre, a e konferencián. Én meg azt mondtam, hogy az ön helyében a bónuszokat, amelyeket kifizetnek a prémiumok kifizetésénél, legalább egy évre vonatkozóan, de akár két évre vonatkozóan nem fizetném ki a prémiumokat, hanem abból finanszíroznék egy konkrét projektet, például az ifjúsági munkanélküliség csökkentésére milliárdok jönnének össze. Ezek a prémiumok több két számjegyű milliárdos számra rúgnak. Tehát a pénzügyi ágazat egyöntetően kimondaná, hogy ebben az évben nem fizetjük ki a prémiumokat a vezetőknek, hanem ez mind bemegy egy alapba, ez pedig az európai eh, ifjúsági munkahelyteremtő nevet viseli, mondjuk 30 milliárd becsorogna ebbe az alapba, döbben csend uralkodott ekkor, mert hogy a, hallgatóságban ülő banki vezetők, hölgyek és urak, egy pillanatra sem, még csak eszükbe sem jutott egy pillanatra sem, hogy egy ilyen megoldást eh, alkalmazzunk. Ez a baj. A válság lehet bármilyen nagy, ha nem döbbennek rá a vezetők, hogy mi a következtetés ebből, és sajnos a tagállamok szintjén ragadható meg, akkor nem lesz semmi. A Galileo esetében is garantálom, hogy a Galileo örökköse pontosan ugyanazt a sorsot futja majd be, mint a Galileo. Nem európai szinten valós, mert mindenki leszekítja maga kis darabját, a költségek kiszaladnak minden terv keretei közül, és nem vesz az egészből semmi. and, and psychiatrists, psychiatrists should be the better to answer. <laughs> pszichológus jobban tudna válaszolni erre. No, that's... I, I think we, I hope we agree, you know. No, I think that was more a comment than a question. Nyilván ez inkább megjegyzés volt, mint kérdés. Csak eh, egyszerűen nagyon kikívánkozott belőlem. is a good thing, no, I think that... Igen, meggyőződéssel mondta, ez jó dolog persze, és nyilván eh, sokan el is fogadjuk azt, amit ön mondott, és egyezértünk önnel. Nyilván meglepő, hogy ebben a jelenlegi válsághelyzetben növekedszik a, a kormányközi jelleg, miközben én pedig azt mondom, hogy az intézményeknél erőfeszítéseket kell tennünk arra, hogy külvilághoz jobban kapcsolódjunk, mert hogyha mondjuk beszéljünk csak a bizottságról. 2010 májusa óta hány javaslat született ott? Még hogyha hogyha azt az egészet egybe odaadnánk valakinek, ezt a sok kezdeményezést és javaslatot, akár egy európai parlamenti képviselőnek, akkor is eltévedne a sok javaslat között. Tehát a lényegi részekben kell megállapodni, a prioritásokban kell megállapodni, és utána pedig annak az elővezetése tulajdonképpen másodlagos kérdése jelenlegi válságos körülmények között azt gondolom, hogy sokkal erősebben kéne a közös felelősséget éreznünk. Muchas gracias. Y cuando, cuando el presidente, yo... Köszönöm szépen. Az elnököt hallgatva arra gondoltam, amit Keynes mondott, hogy sokkal könnyebb új gondolatokat elfogadni, mint a régieket, rögtön megszabadulni. Hát igen, a gyakorlatban is látjuk ezt. A probléma a 2020-as stratégiával az, hogy csak úgy, mint más kezdeményezések, amelyek születendőben vannak, az az érzésünk, hogy olyan hogy a dokumentumokról beszélünk, intézkedésekről, gyakorlatokról, ám az eredmények kevéssé ragadhatóak meg, és éppen a hatékonyság hiányából eredhet mindez. Most pedig az államháztartási konszolidáció tekintetében, ugye a cél az, hogy rendbe tegyük az államháztartást. Ám hogyha ez egyszerre történik a gazdasági szerkezetváltással, akkor felmerül a kérdés, hogy, hogy honnan jönnek majd a beruházások. Milyen új finanszírozási források ragadhatóak meg. Uniós források lehetnek ezek, ám végső soron az adófizetők, az állampolgárok viselik ennek a terhét, az ő adóikból finanszírozzuk mindezt. Ha pedig nincs forrás, az is probléma. A vállalatok finanszírozását tekintve látnunk kell ezt. Egy másik téma, ami gyakran tűzünk napirendre, a stabilitás és a versenyképességi csomag, valamint a, a, a divergencia a társadalmakon belül. Ezek együvé tartoznak. Amikor a stabilitási mechanizmusokról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy azok, akik garanciát adnak, akár vagyongaranciát, akkor nem szabad a, szemet, a csak a hátrányos helyzetűek kárára tenni ezt, és a társadalmi és pénzügyi vetületét egyformán kell értékelni a kérdéskörnek. A munkaerő árát, költségét tekintve is, azért a minimum szociális normákat tartani kell, de egyesek talán úgy érzik, hogy megszorításokkal kell éljünk, ám mindeközben a javak méltányos elosztását is szem előtt kell tartani, különösen a megszorítások idején. Ami a digitális társadalmat illeti, és ennek európai kifejlesztését, ez rendkívül fontos téma, ám látnunk kell, hogy amerikai vállalatok azok, amelyek a kezdeményező szerepet illeti. A telekommunikáció terén az európai cégek jól indultak, de mint a kiestünk volna a lendületből, nem találjuk a megfelelő utat, nem tudjuk a vezető szerepünket továbbvinni. A belső piac lehetőségeit gyakran emlegetjük, ám a fogyasztás növekedése háromszoros ütemű lesz a fejlődő országokban. Úgyhogy a külső dimenzióit is vizsgálni kell ezeknek a szakpolitikáknak. Nem eléggé hangsúlyozzuk mindezt. Nem elég hangsúlyozzuk azt a szerepet, amelyet az Európai Uniónak a világ színpadon kell játszania. Erőteljesebb vezető szerepre van szükség. Tudottan szétaprozottak vagyunk, tudottan fragmentáltak ezek a politikák. Ez pedig egy hátrány a világversenyben. Sí, gracias. Um, on, on many of these issues, I mean, you, you covered the... Köszönöm. Tényleg eh, azt gondolom, hogy eh, nagyjából mindent eh, lefettek. Ami a pénzügyi szektor átszervezését, átrendezését illeti, ami egy kényszer, az nem azt jelenti, hogy ezt oly módon kell megtenni, hogy kevésbé tudja finanszírozni a gazdaságot. Nem. Valójában azt kell elérnünk, hogy a bankok jobban tudják finanszírozni a gazdaságot. A másik elem pedig ez a kockázatkerülés, ez a hitelesség hiány. Hogyha ezt sikerül valamilyen módon megszüntetni, akkor a pénzügyi rendszer új életre kell, mert nem a likviditás hiánya probléma, elég nagy likviditás van a gazdaságban, valahol ott vannak ezek a pénzek. Tehát itt nincs ellentmondás. Nincs ellentmondás a pénzügyi szektor átszervezése eh, és a valós, a reálgazdaság átszerkesztése között. A bankszektort egyszerűen jobb helyzetbe kell hozni, ami az egységes belső piacot illeti, ez összekapcsolható a külvilággal is, ugyanis a belső piacon nyert erőből a, ezek a cégek a külső piacokon is erősebben felléphetnek. Tehát kihasználhatják az egységes piacoknak, az egységes piacnak az előnyét, megerősödve léphetnek ki a külső piacokra az európai termelés, nyilván ipari termékek nagy része a fejlődő országokból fog jönni, de, de azt gondolom, hogy marad azért termelés Európában is. Nyilvánvalóan növekedni fog a, a, a differencia. De azért Németországban még mindig 20% egy erős 20% az ipar aránya. Tehát az erő az a belső piacról jön. Mi az internet technológiát illeti, a digitális technológiát teljesen egyetértünk. Számos kezdeményezés van az asztalon. 2020-as stratégia keretében például egy teljes politikai fejezet foglalkozik ezzel a témával. Ami pedig az elosztási helyzetet illeti, mi úgy gondoljuk, hogy a bérek azok a termelékenységgel összhangban kell, hogy nőjenek. Nyilván való, hogy a politikai prioritásainkból is kiderül, hogy a kiszolgáltatott csoportokat, a leggyengébb csoportokat meg kell védeni. Ez az, amit ön minimum, minimo socialesnek hívott. Szociális minimum, ez biztosítani kell. Volt egy egy szuperkonvergencia időszak bizonyos országok viszonylatában, de az nem állt megfelelően erős alapokon. Most divergenciát látunk az országok között. E, annak idején volt egy nagy konvergenciás ugrás, amit e, például az építőipar e, felfutása okozott és eh, a reál bérek ezért eh, jelentősen megugrottak. Most viszont jelentősen visszaestek, tehát eh, nagy volt az ugrás annak idején fölfele is, most pedig lefele is, de nem volt fenntartható, nem volt megalapozott. Azt gondolom tehát, hogy most egy divergáló időszakot élünk, de a felzárkózó országok összességében később majd gyorsabban fognak fejlődni, mint a legfejlettebb országok. Köszönöm. Köszönöm, körbenézek. Megállapíthatom, hogy további jelentkező nincs. Akkor szeretném megköszönni asszonyom, hogy talált időt arra, hogy az Európai Bizottságot képviselje ebben az eszmecserében, és hogy ilyen nyíltan, őszintén, kimerítően válaszolt szakértői módon a kérdéseinkre.